Az elnök. Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Megnyitom az ülést. Június 20-án, 2010. június 20-án kezdtük. A, az előző ülés jegyzőkönyve és a szövegek megtekinthetők. Nincsenek ellenvetések, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvét ennek az ülésnek. Röviden szeretnék arról szólni, hogy egy kétnapos oroszországi látogatásról tértem vissza ma reggel. 12 év óta ez volt az első látogatás az Európai Parlamenttől. A Duma, a Duma elnökével, az elnökkel és a szövetség elnökével és a külügyminiszterrel és az energiaminiszterrel találkoztam. Az EU-Oroszország kapcsolatokról beszéltük, a modernizációs partnerség, része, partnerség részerint, és az EU és az Orosz Föderáció közötti új megállapodásról is tárgyaltunk. Más tér, témák az emberi jogok kérdése volt, amelyekről még tárgyaltunk. Ezen kívül találkoztam különböző szervezetek képviselével, a 2009-es Szaharov díj nyertesével. Közben a felhőr Oroszország, Belarus és Oroszország közötti kapcsolatok, feszültségek eszkalálódtak. És beszéltem az érintettekkel, és a gázszállításokkal kapcsolatos kötelezettség teljesítésével kapcsolatban is tárgyaltam velük. Aztán a Belarus és Oroszország közötti szerződésekről is beszéltünk, amelyek az EU-ba történő gázszállításokat e, garantálták. A tanács és a bizottság szintén vizsgálja ezt a kérdéset, és talán a képviselői, e, akik ismerik ezt a helyzetet, e, beszámolhatnának erről, tehát hogy állnak jelenleg a dolgok. A helyzet minden órában változnak, a vitát illetően. Tájékoztatásul közlölném, hogy az indonéz parlamenti delegáció képviselői a galérián helyet foglaltak, különösen Kemal Aziz Samboel nagykövet urat üdvözölném itt. Az indián delegációt a parlament közi gyűlés találkozója után üdvözöljük itt. Ez a hetedik ilyen parlamentközi találkozó. Indonézia egy gyorsan fejlődő gazdaság, és fontos szerepet játszik a nemzetközi szintéren, elsősorban az ASEAN-ban. Nagy örömmel üdvözöljük épp ezért az indonéz parlament képviselőit itt ma. A következő tájékoztatást közlöm most. Mike Natras az EFD frakcióból kilépett, és a függetlenek közé lépett 2010. június 23-án. A holland illetékes hatóságok tájékoztattak arról, hogy Louis Bontes és Lucas Hartong és Janine Hennis Plássert asszony helyére Jan Mulder lépett 2010. június 22-től, tehát tegnap óta. Üdvözlöm az új, két új kollégát itt körünkben. Köszönöm szépen. A hármas cikk kettes bekezdése alapján, az parlamenti szabályok alapján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 A 29 per 2010-es írott nyilatkozat, amelyet Tiziano Motta és Anna Zaborska nyújtottak be, egy Európa gyors riasztású rendszernek a létrehozásáról szól a pedofilok ellen és a szexuális zaklatást elkövetőkkel szemben. Ezt aláírták, ezért gratulálni szeretnék a kollégáknak. A 123-as, a szabályzat 123-as cikke alapján ezt a szöveget majd publikáljuk az ülés jegyzőkönyvében, és a neveket is megnevezzük. A következő napirendi pont a, az Európai Tanács ülés következtetései. Ez június 2010. június 17-én történt. Először az Európai Tanács elnökét üdvözölném itt, és az Európai, aztán az Európai Bizottság elnökét. Hölgyeim és uraim, uraim, köszönöm, hogy eljöttek. Nem sokára elkezdjük a vitát, de mielőtt ezt megtennénk, Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke fog hozzánk szólni. Köszönöm. Európai Parlament elnöke, tisztelt Európai Bizottság elnöke, kedves kollégák! Ez volt az első ülés, amit az Európai Tanács tartott, amióta elnöke lettem. És ez olyan volt, amely nem sürgős indítványok miatt lett összehívva, egy normális